négy másik munkahelyjel is rendelkezik, négy másikkal. Ebből három, is olyan, három olyan is van, ami több mint 5000 eurós bevételt generál havonta, egy másik pedig 10.000 eurós bevételt. Verhofstadt úr integráns ember, becsületes ember, megkérdőjelezhetetlen ember, de egy ilyen integráns szembe, személy jó jó lelkiismerettel hogyan hajthatja végre ezt a sokféle kötelezettség vállalását, hogyan lehet ezzel egy időben az EU Brexit tárgyalója is? Kérem, ezt gondolják újra. You have the floor, please. President, Tisztelt elnök úr! Tegnap este a brit parlament döntött a Brexit folyamatáról. Úgy tűnik, hogy a hónap végéig az 50-es cikket aktiválják majd, ezért úgy gondolom, hogy a Brexit-tel kivonulók itt a házban le kell, hogy mondjanak a, a különböző tisztségeikről, erre kéne őket ösztönözni őket, elnök úr. Farázs úr, aki szeretné az EU-t lerombolni, több mint 270 napi, napi díjat vesz fel évente, úgyhogy nem is dolgozik, hogyha a ha meg, hogyha meggyőződése szerint cselekedne, akkor ezt a privilégiumot nem használná fel, és lemondaná a napi díjról. Köszönöm. Grazie, grazie. Köszönöm szépen ezt az elképzelést nem ez a fóruma a Brexit megtárgyalásának, lesznek majd nagyon hosszú és komoly tárgyalások ebben a témában, úgyhogy most azt kérném, hogy térjünk rá a mai munkára. Honorevole azt mondja, parancsolj. I would like to ask... Szeretnék feltenni Timmermans alelnökhöz egy kérdést. Tehát, hogyha Katainen biztos itt van és szól a tűzfegyverekről szóló rendeletről, akkor ezt eh, át kellett volna intézni úgy, hogy a belső piaci szakbizottság is foglalkozik ezzel. A parlamentnek igazából egy éve volt, hogy eldöntse, hogy itt nem terrorellenes jogalkotásról van szó. Hiszen itt a belső piaci bizottság foglalkozott, miért nem hallgatott meg minket, és eh, miért nem teszi elénk az érveket, amelyekkel ön érvelhetne. Köszönöm elnök. Please. Anna Gomes. Mr. President. Elnök úr. Egy tragédia történt két nappal ezelőtt Etiópiában. Több mint 60 ember, főként gyerekek és nők vesztették életüket egy szeméttel rakóban történt földcsúszomlásnál. Ez egy olyan országban történik, amely nagyon sok támogatást kap az Európai Uniótól. Amellett, hogy szolidaritásunkat fejezzük ki az etióp emberek mellett, a bizottságot arra kell felszólítanunk, hogy vizsgálja meg, hogy milyen fajta elnyomás történik ebben az országban, és ezt támogatjuk Etiópiában, ahol az emberek a diktátorok miatt elveszítők éle, életüket. Köszönöm. I have decided. Úgy döntöttem, hogy szankciót foganatosítok Korvin Mikke úr ellen, azon megjegyzése miatt, amelyeket a nőkről tett 2017. március 1-én a plenáris ülésen, amikor a nemek közötti fizetéskülönbségekről volt szó, Gebhardt alelnök asszony elnöklete alatt. Én úgy gondolom, hogy ezek a megjegyzések a eljárási szabályzat 11-es pontjában foglaltak ellenében vannak, és éppen ezért a 166-os cikkel összhangban, és annak tudatában, hogy Korvin Mikke úr mit mondott, a következő szankciókat szabom ki. Az első, a képviselő napi díját 30 napra megvonjuk, ezen túl a plenáris szavazati joga megtartásával a parlament minden tevékenységéből 10 napra kizárom. A 10 nap a mai nappal kezdődik. Ezen túl Korvin Mikke úrnak megtiltom, hogy a parlamentet bármilyen parlament közi ügyben képviselje, bármilyen intézmény közi ügyben képviselje egy év időtartamra, amely ma kezdődik. The decision a döntést minden érintett képviselőhöz eljuttattam. Most pedig térjük át a szavazásra. Passiamo jelentés az első.